morning everybody. I'd like to start the meeting, but I have two Jó reggelt kívánok! Szeretném eh, megkezdeni az ülést, eh, de úgy látom, hogy a hét közül csak kettő frakció képviselteti magát. Ezt csak azért mondtam el, hogy jegyzőkönyvbe vegyük, és tudatában legyünk ennek a ténynek. Now, this is 20 minutes let's... Úgy érzem, hogy 20 perc várakozás elég volt, kezdjük meg a munkát. Először tájékoztatást kell adnom az első napi rendi pont alatt. A jelentéstevők közül négyen itt vannak, a kilencük közül. A folyamatban lévő három oldalú tárgyalások jelenlegi állása a következő napi rendi pontunk. Az ISBS rendelet eh, van most napi renden, a pénzügyi felelősséggel kapcsolatos rendelet. A szerződés értelmében az Unió felelősséget eh, kapott a beruházási politikával kapcsolatosan, és szabályozni kell az EU eh, e és a tagállamok felelősségi köreit befektetési viták esetében, hogy ki felelős a kártérítések megfizetéséért, hogyha ilyen felelősséget előírnak. Nagyon ellentmondásos ez a téma. A litván elnökség alatt sikerült előrelépni néhány ügyben, nem túl nagy volt ez a haladás. És most azon dolgozunk, hogy a görög elnökséggel felvegyük a kapcsolatot. A bizottságot szeretnénk azzal megbízni, hogy a 8-as, 9-es cikkekkel kapcsolatosan eh, kompromisszumos tervezetet dolgozzanak ki. És majdnem megfelelkeztem valamiről. A parlament eh, ugyanis már úgy döntött, hogy elfogadja a bizottság által javasolt csomagot. Ezt mondtam, de ez tévedés volt. Az igazság az, hogy a parlament delegációja még mindig abban a szakaszban van, hogy tanulmányozza a bizottság által javasolt, javasolt kompromisszumot. Pavel Zelecki egyébként a jelentéstevőnk. Beszámolunk majd a fejleményekről a későbbiekben. Ez az egyik olyan téma, amivel kapcsolatosan döntést kell hoznunk még a ciklus lezárta előtt, hiszen erre épít majd az új befektetési politika, az EU új befektetési politikája. Úgy gondolom, hogy egy kicsit kényes helyzet ez, hiszen már befektetési megállapodásokat írtunk alá, vagy legalábbis befektetési fejezeteket partnereinkkel, de arról nem tudjuk őket tájékoztatni, hogy a jövőben kiviseli a felelősséget befektetési vagy beruházási viták esetében. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi partnereinknek joga van ahhoz, hogy tudják, mire számíthatnak a jövőben. Azután két rendeletről már megállapodás született. Az egyik az EU-Szerbia stabilizálási és társulási megállapodás véglegesítéséről szól. A három oldalú tárgyalásokon decemberben döntöttek a delegációk erről, illetve Moldova borral kapcsolatos kereskedelmi könnyítéseiről is döntés született. A plenáris ülés elfogadta a szöveget, Júli Winkler volt a jelentéstevőnk. Aztán van egy másik fontos téma a tárgyalások tekintetében. Most haladnak a tárgyalások, ez a végrehajtási rendelet. Ez is olyasmi, amire nagyon régen várunk már, az a célja, hogy lehetővé tegye, hogy a bizottság az unió nevében harmadik országokkal szemben intézkedéseket tehessen. A tanácssal abban állapodtunk meg, hogy felkérjük a bizottságot a kompromisszumos javaslat előkészítésére. A bizottság ennek a kérésnek meg is felelt, és most készen állunk arra, hogy elfogadjuk a bizottság kompromisszumos javaslatát egyfajta csomagként, azzal a feltétellel, hogy a tanács is elfogadja. Úgy tűnik, hogy a tanács ettől vonakodik. Kérdéses tehát ennek a rendeletnek a jövője. Végül pedig a kettős felhasználású áruknakról szóló rendelet tekintetében megállapodásra jutottunk második olvasatban. Christopher Fiel volt ennek az előadója. A folyamatban lévő ügyeket illetően kettőt tudok említeni, kettő fontosat. Ezeknek még mindig kérdéses a kimenetele. Van-e valakinek észrevétele, itt van az egyik jelentéstevőnk, hallgassuk meg őt. No, no comment. Illetve nincsen itt eh, egyikük se, és nincsen felszólalás. Um, this is about state of play. Tizedik napi rendi pont, az EU és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodás jelenlegi állása. Ez eh, egy állásfoglalás tervezet, Az előadó Radio úr, úgy tudom, nincs itt, arról tájékoztattak, hogy úton van, de még nem érkezett meg. Nem tudom, most szünetet kell tartanunk, vagy pedig hallgassuk meg a bizottságot. Elena König. I think you're Well, I'll make a pause of... Ebben az esetben 15 perc szünetet rendelek el. Look, this is a committee made of parliamentarians. If parliamentarians are, are not there... Ez egy bizottság. A parlamenti képviselők nem jöttek el. Én azt gondolom, hogy ha valaki egy frakció nem képviselteti magát, akkor ki kellene, hogy nevezzem maga helyett valakit, azért, hogy megfelelő számú képviselő legyen jelen. I used to say that... Sokszor mondom, hogy a pontosság időigényes dolog, illetve, hogyha valaki nem pontos, akkor mások idejét rabolja. Minden esetre most 15 perc szünetet tartunk. Okay. Shall we resume our proceedings? Uh, our rapporteur, Mr. Zahradil, is uh, among us. Az uh, előadó úr megérkezett, úgyhogy visszatérhetünk a tizedik pontra, amelynek a témája az EU és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodás jelenlegi állása. Egy állásfoglalási indítványtervezetet vitatunk meg, Ján Zaharel úrnak megadom a szót, ő a jelentéstevő ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni azért, hogy megvárakoztattam a kollégáimat. Azt a buta döntést hoztam, hogy reggel repültem Prágából Prágából Brüsszelbe, és nem vettem figyelembe, hogy milyen sűrű a forgalom reggelenként ezért elnézést kérek. Ami ezt a témát illeti, állandó jelentéstevője vagyok az EU-Vietnám FTA tárgyalásoknak. Örömmel mutatom be ezt az indítványtervezetet, állásfoglalási indítványtervezetet. Ez az Európai Parlament prioritásait foglalja össze a tárgyalásokkal kapcsolatosan. Az eddigiekben elég jól haladtak ezek a tárgyalások, elképzelhető, hogy 2014 végéig le is zárulnak. Még egyszer üdvözlöm azt, hogy haladást tapasztalunk az első öt forduló után a tárgyalásokban és köszönjük a bizottságnak, hogy az INTA bizottságnak és az INTA csapatnak folyamatos tájékoztatást adott a monitoring csoport keretében. Ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon jó gyakorlat ez. Remélem, hogy a főtárgyalónkkal a továbbiakban is kapcsolatot tartanak, illetve az árnyék jelentéstevőinkkel és a többi résztvevővel. Annak is nagyon örülök, hogy a bizottság szándéka, hogy márciusi plenáris számára egy nyilatkozatot ad ki, illetve tájékoztatást, hogy tájékoztatást adjon az ügy állásáról a ciklus lezárulta előtt, hiszen az Európai Parlament jóváhagyása kötelező ebben a folyamatban. Összefoglalva szeretnék rámutatni néhány fontos kérdésre ebből az állásfoglalás tervezetből. A szabadkereskedelmi tárgyalásoknak a VTO kötelezettségeknek meg kell felelniük, és a kereskedelmi folyamatok élénkülése a KKV-kra kell, hogy összpontosuljon, illetve a foglalkoztatás bővítésére, csökkenteni kell a vám tarifákat, illetve a nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályokat is, ahol aszimetriát tapasztalunk a piacnyitásban, kényes eh, árucikkek, illetve érzékeny piacok esetében. Azután a két partnernek eh, tiszteletben kell tartania a szabályozási szabadságát a másik félnek, és nem szabad, hogy ez a szabályozás a oldalú kereskedelmet indokolatlanul korlátozza. Negyedik pont. Mindkét félnek érdekegyeztetési folyamatokat kell követnie a kereskedelem tekintetében elő segítve a nemzetközi normáknak való megfelelést. Ötödik pont. Az EU-nak egyértelműen ki kell nyilvánítani a offenzív érdekeit az 1-es, 2-es, 3-as modalitásoknál, illetve az is nagyon lényeges, hogy méltányosan kezeljék a befektetőket és szolgáltatókat a banki, biztosítási, jogi, számviteli, szállítási ágazatokban és más ágazatokban. A fogyasztóvédelem magas szintjét kell biztosítani hogy a versenyszabályokat érvényesíteni lehessen a szolgáltatók között. Átlátható, előrejelezhető és kiegyensúlyozott üzleti környezetre van szükség mind a magán, mind az állami vállalkozások számára a közbeszerzés területeit is lefedve. A piaci hozzáférés szempontjából figyelembe kell venni a szellemi tulajdonjogokat, az e, közegészségügyi és növényegészségügyi szempontokat is. Nyolcadik pont pedig e, az FTA kell, hogy tartalmazzon egy kötelező fenntartható fejlődési fejezetet is, amely a nemzetközi emberi jogi előírások e, betartásán alapul, illetve figyelembe veszi a környezetvédelmi megállapodásokat is. Ennyit erről a témáról. Remélem a jövőben eh, tovább tudjuk pontosítani ezt a szöveget együttműködve az eh, árnyék jelentéstevőkkel, és remélhetőleg 2014 márciusában egy végleges szövegtervezetet tudunk benyújtani. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek a késésért. Köszönöm. Köszönöm az előadónak, most hallgassuk meg az árnyék jelentéstevőket, az EP PP-vel, Gladfeder Bélával kezdünk. Köszönöm. Az az általános benyomásom, hogy ez egy nagyon jól megírt jelentéstervezet, úgyhogy gratulálok a szerzőnek. A legfontosabb kérdéseket mind szépen sorra veszi, szerintem alapvetően jó megközelítéseket, javaslatokat tartalmaz nem esik abba a hibába, hogy olyasmit várjon el egy kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodástól, ami túlzás lenne. Tehát azokra a kérdésekre koncentrál, amelyek valóban kereskedelmi kérdések. Úgyhogy én örülök nagyon ennek a jelentésnek, és támogatjuk ezt a jelentést. Nyilvánvalóan néhány kisebb, apró észrevételünk lesz, azokat majd be fogjuk nyújtani, de még egyszer gratulálok a szerzőnek, szép munka volt. Thank you, next, SND. Köszönöm szépen az SND részéről Bernát Lange. Köszönöm, elnök úr. Igen, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Vannak olyan fontos kérdések, amelyeket valóban kellő súlyjal kezel. Van néhány dolog, amiről még nagyobb részletességgel szeretnék szólni. és jó lenne, hogyha a szövegben is nagyobb hangsúlyt kapnának ezek. Például az állatvédelem. Mindannyian tudjuk, hogy Vietnám azon országok közé tartozik, ahol az állatkereskedelem nagyon élénk. Gyakorlatilag központi szerepet tölt be a kereskedelmi hálózatokban, mind az őshonos, mind pedig a nem őshonos fajok tekintetében. Tehát a szabadkereskedelmi megállapodásban az állatvédelemről is szólni kell, megfelelő szabályokat kell megfogalmazni. Vietnámról többször kiderült, hogy kész elfogadni a kereskedelmi megállapodások részeként az állatvédelmi rendelkezéseket de megpróbálják a fenntarthatósági fejezetbe átvinni ezeket a rendelkezéseket, és mivel annyira lényeges ez az ágazat, véleményem szerint az SPS fejezetben kellene szerepeltetni. Nem hiszem, hogy ez forradalmi ötlet volna, Chile és Korea esetében hasonlóképpen jártunk el. Én ezt a módosítót szeretném benyújtani ehhez az állásfoglalás tervezethez. Aztán van egy második gondolatom a 13. ponttal kapcsolatosan a fenntarthatósági fejezet összefüggésében. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a tárgyalások a bizottság és a kormány között folynak, a civil társadalmat, illetve a szakszervezeteket nemigen vonták be Vietnámban. Kizárták őket a folyamatból, és nincs is ráhatásuk a folyamatra. Ezért azt kellene biztosítanunk, hogy mind a tárgyalások, mind pedig a megalapodás végrehajtása során fokozottabb mértékben figyelembe veszik a szociális párbeszédet bevonva a munkadókat és a szakszervezeteket, hogy ők is érezzék, hogy hallathatják a hangjukat, és elősegíthetik a végrehajtást zöldek. Köszönöm szépen. A lakosság céljait szolgáló kereskedelem, ez fontos számunkra. A zöldek számára az emberi jogok alapvető jelentőségűek ebben a kereskedelmi megállapodásban, és nem elég csak a párbeszédben és a partnerség és együttműködési megállapodásban utalni, utalni az emberi jogokra. A Lisszaboni szerződés óta a kereskedelem politikának fontos része ez. Biztosítani kell, hogy az FTA-t, amit Vietnámmal kötünk, ez nem akadályozza meg az országot, hogy további emberi jogi kötelezettségeket vállaljon. A bizottságnak kötelezettsége van arra, hogy hatástanulmányokat végezzen az emberi jogi és demokrácia akcióterv keretében. Ebben az ügyben ez különösen fontos, hiszen tudjuk, milyen az emberi jogi helyzet eh, Vietnámban, különösen az elmúlt néhány évben. To think that human rights úgy gondoljuk, hogy az emberi jogi záradék kötelező kell, hogy legyen és végrehajtható. És miért, mivel ennyire fontos kérdés ez számunkra, ez az a kártya, amit az EU-nak ki kellene játszania, hogyha a kereskedelmet fokozni szeretnénk. Az EU számára fontos az emberi jogi szabályok érvényesítése is másodszor. A zöldek eh, részéről szeretnénk az ISDS-t is eh, beépíteni ebbe az eh, a megállapodásba. Tudjuk, hogy Vietnámban nagyon erőteljes a bányászati tevékenység, a különböző ásványanyagok kitermelése, és bár törvénytelen a kitelepítés, azért ez folyamatosan megtörténik, ezzel is foglalkozni kell harmadszor és utoljára az is nagyon fontos, hogy még tér maradjon, mozgástér Vietnám számára. Mi nem akarunk mindent liberalizálni, ezt nekik is tudniuk kell, és figyelembe vesszük a számukra kényes kérdéseket, tudjuk, hogy fejlődő országról van szó, és az a célunk, hogy elősegítsük az ország gazdagodását, jólétét. Ne kérünk túl sokat, és legyünk nagyvonalúak az átmeneti időszakkal kapcsolatosan. Köszönöm. Ami az emberi jogi záradékot illeti, az kötelező és végrehajtható definíció szerint kérdés, hogy valóban végrehajtják-e, de ez már más kérdés. Paul Murphy a GUE részéről a következő. Rapporteur. Köszönöm, és köszönöm szépen az előadónak is. Én nem értek egyet azzal az irányjal, amit ez a jelentés képvisel. Azt gondolom, hogy ez a jelentés fejlett országként kezeli Vietnámot, és kölcsönös viszonossági alapra kívánja helyezni a kapcsolatot. Szerintem konkrétabban kellene hivatkozni a munkavállalók jogaira. Az ILO korki egyezményére történik ugyan utalás, de a valóságban folyamatosan megsértik ezt az egyezményt Vietnámban. És ezért nem mondhatjuk azt, hogy meg lenne a joga kollektív tárgyalásra, vagy a valódi független szakszervezetek elindítására. Vannak olyan esetek is, amikor kényszermunkával találkozunk, és az uniós multinacionális cégek sem mindig ártatlanok ezekben a történetekben akár azzal, hogy importálják ezeknek a vállalatoknak a termékeit, akár a saját tevékenységükben is előfordulhatnak ilyen problémák. Néhány évvel ezelőtt az Európai Kereskedelmi Kamara azzal fenyegetőzött, hogy kivonul Vietnámból, hogyha a kormány úgy dönt, hogy emeli a béreket. De az ISDS-szel kapcsolatban is ugyanezt említették. Tehát a vállalatoknak nagyobb, mint hogy nagyobb jogunk lenne a profithoz, mint az embereknek a környezetvédelemhez és a méltányos feltételekhez. A közbeszerzéssel kapcsolatban valószínűleg ezek a rendelkezések aláásnák a vietnamban kialakult rendszereket, szolgáltatásokat, különösen a környezetvédelmi szolgáltatások miatt aggódom. Talán a bizottságnak vannak még ezzel kapcsolatban információi, amiket be lehetne építeni a jelentésbe, de a környezetvédelmi szolgáltatások szintje eléggé alacsony. És ennek lehetnek a, nem csak a környezetre, hanem a foglalkoztatásra is kedvezőtlen hatásai. A hetedik pontban a pénzügyi szolgáltatások liberalizációja jelenik meg. Itt is alacsony szintű a felügyelet és az irányítás. És igen, mi itt a liberalizációt célozzuk, és bizonyos szempontból csökkentenénk azoknak a szabályoknak a számát, amelyek destabilizálhatják a gazdaságot és ártalmasak lehetnek. Most a bizottság következik majd. Irena Quinn asszony, hol van? Parancsoljon! Have problem with that, that micro. Az a mikrofon már tegnap sem működött. No, it doesn't work. does it? Úgy látom, hogy mostanra sem javult meg, ugye? Okay, new try. Thank you very much. Rendben, megpróbálom még egyszer. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azzal kezdeném, hogy elnézést kérek az igazgatónk nevében, aki a fő tárgyaló volt ebben a kérdésben. Ő neki egy másik ülésre kellett ma délelőtt mennie. Én a helyettese vagyok a Vietnámmal kapcsolatos tárgyalásokban. És szeretném felidézni, hogy hol tartunk jelenleg ebben a folyamatban. Múlt héten volt a hatodik tárgyalási forduló, és itt a vietnámi oldal megerősítette, hogy még idén szeretné lezárni ezeket a tárgyalásokat. Nagyra törő terveik vannak, készen állnak arra, hogy a különféle munkacsoportokban tárgyaljanak. Technikai szinten három fejezetet sikerült lezárni. A TBT fejezetet, a vámokról, a kereskedelemkönnyítésről, illetve a versenyügyekről szóló fejezetet. És különféle fejezetekben is egyes cikkekben előrelépést sikerült elérnünk. Ami az általános tényállást illeti, vannak még nyitott kérdések, nincsen még minden témában megállapodás. Az Európai Unió oldaláról vannak még olyan területek, amiket mi mindenképpen szeretnénk belevenni a megállapodásba, például a szolgáltatások, beruházások, a szellemi tulajdonjogok, az SOI-kkal kapcsolatos szabályok, illetve a közbeszerzés. Ez csak néhány példa volt. Ez azt jelenti, hogy mi még visszatartjuk az engedményeinket bizonyos területeken, hogy arra ösztönözzük a vietnámi felet, hogy elfogadja a feltételeinket más területeken, és így egy kiegyensúlyozott eredmény jön létre. Kiemelnék néhány olyan területet, ami az állásfoglalás tervezetben is szerepel, és amelyet néhány hozzászóló is megemlített. Az egészségügyi és növényegészségügyi követelményekkel kapcsolatban egy jó, de igen összetett vitát folytattunk. Ebben a fejezetben főleg azt próbáljuk elérni, hogy az uniós exportőrök helyzete javuljon a helyszínen. Ez nagy mértékben a WTO hasonló szabályain alapul, de mi jobban konkretizáljuk a kereteket azért, hogy gördülékenyebb lehessen az uniós exportőrök tevékenysége, de mindemellett megmaradjon az ellenőrzés megkívánt szintje mind a két oldalon. Az állatjóléttel kapcsolatban is volt néhány megjegyzés. Ezt is ugyanez a munkacsoport tárgyalja, de ahogy erre más is rámutatott, ennek a rendelkezéseknek a végleges elhelyezése még nem biztos. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fejezetben még nem vagyunk biztosak, ugyanis az a a vietnámi fél azt mondta, hogy még ők sem tudják, hogy melyik minisztérium lenne ezért a felelős. Ezzel együtt a fenntartható fejlődés fejezetben van néhány olyan rendelkezés, ami kimondottan a vadállatok illegális kereskedelméhez kapcsolódik, ezekről is a fenntartható fejlődés keretében beszélünk. A vietnámi fél elkötelezte magát, és igen, érdekli őket az, hogy ezeket a kérdéseket megoldjuk, de ami a fenntartható fejlődésről szóló fejezetet illeti, ez egyszerűen még nem tart a végső fázisban. Nagyon sokat haladtunk a legutóbbi forduló során, jó vitákat folytattunk erről, de néhány kérdésben még meg kell állapodnunk. És ide tartoznak a munkavállalói jogok is. Természetesen az uniós fél számára ez egy prioritást élvező téma, és a fenntartható fejlődés fejezetben is szeretnénk előrelépni, meglátjuk, hogy a következő fordulóban mire számíthatunk. Az emberjogi záradékot illetően is több megjegyzés érkezett, természetesen ez is kulcsfontosságú számunkra, és ezt a vietnámi fél is tudja. És bizonyára emlékeznek még arra is, hogy emberjogi rendelkezések már a partnerségi megállapodásban is szerepelt, amit Vietnám esetében már meg is kötöttünk. Az emberjogi párbeszéd, amit Vietnámmal folytatunk, szintén olyan folyamat, ami a kétoldalú párbeszédek során egyre jobban kirajzolódik, ezzel kapcsolatban is tartottunk már üléseket. És természetesen minden olyan szabadkereskedelmi megállapodásban, amit a bizottság megköt, a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz is minden esetben kapcsolódik egy kötelező emberjogi záradék. És nem lesz ez másképp így sem. Ami a más területeket illeti, maga a vietnámi fél is nagy ambíciókkal érkezett a tárgyalásokra. Szeretnék, hogyha széles körben kikerülnének a tájref részek a megállapodásból. Természetesen más-más átmeneti időszakra van szükség, de ők minden esetre elkötelezettek amellett, hogy a tárgyalások előtt megkötött megállapodásban szereplő időszakon belül ez elintéződjön. És egy másik fontos érdekünk az, hogy az NTB mellékletek kérdését sikerüljön megoldani. Erre vonatkozóan is léteznek nemzetközi sztenderdek, és mi valóban igyekszünk könnyíteni a kereskedelmet. A vietnámi fél erre nyitottnak mutatkozott, különösen nagyon jó tárgyalásaink voltak a zöld technológiával kapcsolatban, illetve a zöld áruk és a környezetvédelmi termékek és szolgáltatásokról szóló fejezetről is. Ezeken a területeken tehát a vietnámi fél is igen pozitívan áll hozzá a folyamathoz. Az autókkal kapcsolatban is van egy ilyen eh, melléklet. Tehát eh, ők vállalták azt, hogy eh, nemzetközi sztenderdek mentén működnek, és ez egyszerűsíteni tudja a kereskedelmet a felek között. A vietnámi féltől több kérés is érkezett, akár csak az uniós féltől. A versenyjogról szóló tárgyalásokat technikai szinten lezártuk, különös tekintettel az, a tröszt ellenes intézkedésekre. Az SOI az egy, természetesen egy nehéz terület, amiről nagyon sokat beszéltünk. A főtárgyaló szintjén folyt ezzel kapcsolatban munka, és emlékeztetnék arra, hogy egy állásfoglalás szerint a vietnámi gazdaság 40%-a abba a kategóriába esik, hogy azt ezzel a rendelkezéssel szabályozni tudnánk. Tehát ezért igen kényes ez a terület. Különféle érdekek vannak jelen a vietnámi gazdaságban is, de jó vitát folytattunk erről mostanáig, és meglátjuk, hogy milyen szintre tudunk majd eljutni. És lezárásként megemlíteném még azt is, hogy a közbeszerzés szintén egy igen összetett terület a Vietnámmal folytatott tárgyalások során. Nem tagjai a WTO kormányzati közbeszerzésről szóló programjának, és nem léptünk nagyot előre ezzel a fejezettel kapcsolatban. Nagyon sok szöveget kell még megvitatnunk, és sajnos ezért nem tudok konkrétabb információt adni, ahogy azt egyesek kérték. Tehát azt nem tudom megmondani, hogy a közbeszerzéssel hol tartunk, ugyanis még nem jutottunk el egy konkrét szintre, bár voltak ebben a témában tárgyalások. És még egy utolsó dolgot mondanék. A földrajzi jelzőkkel kapcsolatban tettünk egy javaslatot, ezt a vietnámiak most vizsgálják. És a fejezetnek vannak nagyon fontos elemei. A vietnámiak is tudják, hogy számunkra mi a fontos, tehát nagyon jól haladnak a tárgyalások. Köszönjük. Martin kolléga, az előadó itt van, tehát most neki adnám meg a szót. A más hozzászólások fényében azt gondolom, hogy nem kell hozzászólnom. Köszönöm. Az előadót kérdezem, hogy van-e bármilyen végleges hozzászólása, lezáráskép? Final comment. Van-e még hozzászólás? I would like to thank all... Szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek a nagyon baráti és nyitott hozzászólásért. Az is azt mutatja, hogy ez az állásfoglalási indítvány tartalmát tekintve elfogadható minden nagyobb frakció számára. Két-három olyan pont van, ahol további tárgyalásokat kell folytatnunk. De bizakodásra ad okot az, hogy így tartunk, mert hamarosan le fogjuk tudni zárni, hiszen tényleg csak finom hangolásról van szó, és nagyon új változtatásokra már nem számítunk. Úgyhogy rövid időn belül le fogjuk tudni zárni, és akkor be tudjuk mutatni a szakbizottság előtt olyan ütemtervben, ennek kapcsán pedig a megfelelő időkeretben fogunk tudni róla szavazni márciusban a plenárison. Köszönöm. Jó, akkor a módosítók benyújtásának határideje január 27 déli 12 óra. A következő ülésünkön februárban pedig ezekről vitázni fogunk. Kezdődik a szavazás, úgyhogy készítsük elő a kártyáikat és a szavazási listákat. Szevér. What problem?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 Uh, let's uh, vote. No, akkor szavazzunk. Arról agyeztünk meg, hogy a 11-es pont lesz az utolsó, amiről majd szavazunk. Úgyhogy akkor a 12-es a következő. Itt a közösségi statisztikákról van szó tekintettel a külkereskedelemre. Hetessel kezdjük, ki támogatja? Kedves kollégák, szeretném elmondani rövid tájékoztatásként, hogy két kérdést szeretnénk a frakciónk részéről benyújtani, ezért a hetes és a tízes pontnál mínusz szeretnénk látni, a végső szavazásnál pedig jó lenne, hogyha megtartanánk magunknak azt a lehetőséget, hogy a plenárison is elővezethessünk még módosítókat. Tehát a végső szavazáson mi ellene fogunk szavazni, itt most megszavazzuk, de szerettem volna ezt bejelenteni. Jó, rendben. Tehát hetes módosító mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Lezártam, ugye? Igen és elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellenvetések, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következő a 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Preambulumok 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a végszavazás ebben a módosított bizottsági javaslatról. Megnyitottam a szavazást. A néppárt részéről egyel többen vannak, de most már jó, lezártam. És elfogadtuk. Akkor a jogalkotási javaslat, megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. ugyanaz az eredmény. Elfelejtettem az előbb bemondani. 19 igen, 10 nem, nulla tartózkodás. Megyünk tovább. 12-essel mondja az elnök. Itt itt az erdészeti irányításról és fatermékek EU-ba irányuló kereskedelméről szóló partnerségi megállapodásról van szó, az EU és az indonéz köztársaság között. Igen vagy nem a választási lehetőség, tehát egyetértés, jóváhagyás. Népszerint szavazunk? Igen, akkor megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk tetően 29 igennel. Gratulálunk Janik Zsadónak. Következő ugyanarra a témára vonatkozóan állásfoglalási indítvány, ugyanaz a előadó is egyes kompromisszum 14-esnél tartunk egyébként, tehát egyes kompromisszumos módosítót ki támogatja, ki nem, tartózkodok, elfogadtuk. Szóbeli módosító, egyes számú, bárki elezi -e ezt, hogy erről szavazzunk. Jó, nincs, akkor szavazzunk róla, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. es módosító, nem, nem. Kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizennégyes módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum igen, hatos, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. Tessék, lehet szavazni, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenkettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as módosító mellette ellenvetések tartózkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes számú szobeli módosító, bárki ellenzi -e, hogy ezt elfogadjuk, nem, akkor szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás 24-est mond az elnök, fel, akkor ismételjük meg, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó? 24-es módosító, továbbra is. 34-es, most javítja magát az elnök úr. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös, mondja az elnök. 35-ös, jó, javítja magát, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 4-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk Hetes mellette, ellenvetések, tartózkodások, elfogadtuk Egyes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás következik, megnyitottam. Lezártam a szavazást. 27 igen, kettő tartózkodás, nem volt ellenszavazat. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Tizenötös napirendi pont. Ez egy ajánlás tervezet a fegyverkereskedelmi szerződésnek az EU érdekében történő ratifikálására a tagállamoknak adott felhatalmazás. Ez egy ENSZ egyezmény, és az EU nem tagja az ENSZ-nek. Ennél fogva megnyitottam a szavazást. Igennel vagy nemmel szavazhatnak. Lezártam a szavazást. egyhangulag átment. Gratulálunk David Martinnak. Ugyanerről a témáról állásfoglalási indítvány, az ATT végrehajtása az EU kizárólagos hatáskörében, mint ahogyan tudják, egyetértettünk azzal, hogy itt egy közös állásfoglalási indítványunk legyen az AFET-tel és a mi módosítóinkat a közös állásfoglalásra fogják integrálni. Kezdjük akkor. Hetes módosító. Ki támogatja, ki nem, tartózkodók, átment. Kettes kompromisszum mellette, ki ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodók, átment. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 11-est. 12-est mondja az elnök, javítja magát, 12-esről elektronikusan szavazunk. Lezártam. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizik a 18-ast, jó, megnyitottam. És lezártam. Átment. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 19-est, jó? Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Végszavazás. Megnyitottam. Lezártam a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk, úgyhogy gratulálunk a jelentéstevőnek. 17-es a következő, amiről szavazunk. 17-es pontnál tartunk, tehát egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosítót kitámogatja, ellene kiszavaz, tartózkodás átment. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Még szavazás következik, megnyitottam a szavazást. Lezártam. 27 igen, két tartózkodás. Tizennyolcas pont a következő. Vélemény tervezett az idegen honos özönfajok betelepedésének és elterjedésének megelőzése és féken tartása címmel. Katrin Birder volt a jelentéstevő, úgyhogy szavazzunk is. 23-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene tartózkodás átment, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóval én módosító, kettes számú, nincs ellenvetés senki részéről, és részenként szavazunk. Első rész, ki támogatja, ellenvetések tartózkodók átment, második rész, mellette ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 28-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás átment, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizik a 16-ost? Jó, megnyitottam a szavazást, tessék, lehet szavazni. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Ez a 16-os volt? kérdezi az elnök. Akkor megyünk tovább. Három részben szavazunk a kettesről. Első rész kitámogatja, ellenvetések, tartózkodás. Átment kettes. Második rész mellette ellene tartózkodás. Nem vagyok biztos ebben. Második részről elektronikusan szavazunk, tessék lehet szavazni. Lezártam a szavazást. átment. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, ez is átment. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, átment. 19-es, mellette, ellene, tartózkodók, ez is átment. Egyes kompromisszum, illetve egyes szóbeli, bocsánat, senki nincs ellene, mellette ellene tartózkodók, jó, elfogadtuk. Nem, nem a négyesről, nem a 20-asról szavazunk, mondja az elnök. Mellette ellene tartózkodók átment, 22-es mellette ellene tartózkodók átment, végszavazás, megnyitottam a szavazást. Lezártam. 27 igen, egy nem, két tartózkodással elfogadtuk. 19-es pontról szavazunk. tervezett az Európai Unió és tagállamai, illetve a Koreai Köztársaság közötti keret megállapodásról. Név szerint szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. 26 igen, Három tartózkodás. Nem volt ellenvetés. Gratulálunk az e, e jelentés készítőjének. 20-as pont a következő. A kínai népköztársaság által az EU-ból importált borokkal szemben hozott retorziós intézkedések témájában van egy szóbeli módosító, senkinek nincs ellenvetése ezzel kapcsolatban, akkor ki támogatja ezt? Ellenvetések, tartózkodók átment. Jön a végszavazás, név szerint megnyitottam a szavazást. Lezártam. 27 igen, nem volt ellenvetés, két tartózkodás. Gratulálunk akárkinek is, mert nem volt jelentéstevő. 21-es pont a következő. Itt a háromoldalú tárgyalások eredményeinek elfogadásáról lesz szó a kettős felhasználó termékek kivitele témájában. Christopher Fjellner volt a jelentéstevő, név szerint fogunk szavazni, tehát a tanácsi eredmények elfogadásáról van szó. Szóval megnyitottam a szavazást, igennel vagy nemmel szavazhatnak. Huszonöt igen, nem volt ellenvetés, négy tartózkodás mellett átment, úgyhogy gratulunk, gratulálunk a jelentéstevőnek, kiválóan dolgozott, én is ott voltam, tanúsíthatom. Jó, akkor most térjünk vissza ahhoz a ponthoz, ami igazából az első pont volt, amiről szavaztunk volna. Jó nehéz, Pak Saméta, Christopher Fjellner, jelentéséről van szó. A TDI szabályozással kapcsolatban szeretne is szólni. Köszönöm szépen a kettős felhasználású termékeknél tanúsított támogatásukért, Tényleg jó eredmény született a szavazásnál. Most azonban a kereskedelmi védelmi intézkedésekért, tehát erőfeszítésekért szeretnék köszönetet mondani a staffnak, mert nagyon igénybevevő munkát végeztek még tegnap este is, óriási volt a nyomás, mert ne felejtsék el, hogy júliusban kezdtünk el dolgozni ezen a dosszién, ami azt jelenti, hogy öt hónap alatt lezártuk a munkát, és ott volt a nyári szünet is. Tehát szerintem a Guinness eh, rekordok könyvébe is bekerülhetnénk és egy nagyon fontos a téma is, hogy a kereskedelmi politika kapcsolán. És szinte mindenben nagyon jól teljesítettünk. Ha megnézitek most a szöveget, van azért egy rakás szürke terület, nagyon sok a kompromisszumos megoldás, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és hatékony eszköz lesz a kereskedelmi védelmi eszközök terén, úgyhogy ezért is vállam veregethetjük magunkat. Azért mondtam az előbb, hogy majdnem a végére jutottunk, mert 13-ból 2-ben nem jutottunk kompromisszumra, és ezek ugye a legvitatottabbak, legvitatottabbak, fogunk róla majd szavazni, hogy, hogy legyen itt olyan eredmény, amelyel talán más kollégákat is elmozdíthatunk, még hiszen összefüggő témákról van szó. Nagyon világos üzenetet kell küldenünk a bizottságnak, mert egy ilyen igazán összetett tematikát a nyakunkra tenni, az nem igazán optimális itt a ciklus végén, nem ezért választottak meg bennünket. Mégis szeretném a kollégákat arra kérni, hogy a plenárisig szálljanak időt arra, hogy tárgyalnak a két még megoldatlan témában, és próbáljanak megoldásra jutni, mert hogyha ez sikerül, akkor nem lesz széthúzás, és tényleg elégedettek lehetünk. Még egyszer mondanám, hogy raportőrként is világos üzenetet szeretnék küldeni, és hát van még két hetünk. Még egyszer mindenkinek köszönhet, óriási munkát végeztek ezzel a 11 kompromisszummal, és szerintem erre büszkék is lehetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Most szavazunk. Azt mondja a titkárság ebben a fejezésben, hogy a 216-os és a 325-ös módosítókat nem vonták vissza azzal ellentétben, ami itt szerepel a szövegben, tehát a 216-os, 325-ös módosítókról szavaznunk kell, mert ezeket nem vonták vissza az előterjesztők. A hetedik módosítónál tartunk, mellette, ellene. Ah, sorry, ah, sorry, sorry, sorry. Wrong report, yes. Elnézést, nem jó jelentést néztem. Wrong report. Um, Amendment 20, 30, 35 in favor. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imádom ezeket a szürke mezőket. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Blokkban szavazunk az egyes blokkról. Ez az eh, a 127-es és néhány más módosítót tartalmaz, mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hármas blokk, nem, kettes blokk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik, harmadik blokk mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, nem vagyok biztos az eredményben. Hármas blokk tehát. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. Négyes blokk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenharmadik módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 13. módosítót elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 197-es, 199-es módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös blokk mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos blokk mellette ellene tartózkodás. Nem vagyok biztos az eredményben, Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most nézzük, nem, elutasítva. A hatos blokkot tehát elvetettük. Elnézést. Azt hittem, hogy ezt bejelentettem, de úgy látszik, nem. Százhatos nem. 160-as módosító. Három részben szavazunk erről, igazából öt részben. Először az első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, negyed, nem, a harmadikat ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötödik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szeretném a második részt ellenőriztetni. A második rész tehát. Tehát akkor ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor mi történik a hetedik blokkal? Okafogyottá vált? Igen. Mivel eh, a 160-as elfogadtuk, 154, 156, Következik. 158. Akkor a 158-ról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 158-as tehát. Lezárom a szavazást elutasítva. 91-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 91-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 92 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. es módosító, ezzel mi történik? Vajon okafogyottá vált-e? Nem. Szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 151. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es és 90-es együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 89-90-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva.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 a 179-el mi is történik, kiesett ugyanúgy a 181-es is, 182, 83, 84, 8-as blokk mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetedik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences blokk mellette ellene tartózkodás elutasítva. kettő es módosító mellette ellene 297 még mindig szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elnézést igaza van, a 291-ről is szavaznunk kell, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 291-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 29-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 306-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 300 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-asnál vagyunk, jó, ellenőrizzük elektronikusan a 93. módosítót. Megnyitom a szavazás is lezárom. Elutasítva. Hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 95-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Százkettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. A 102-est tehát, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum. Mit kell ellenőriznünk? A 111-et ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 11-es kompromisszum ellene, ellene tartózkodás elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 165-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 165-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 186-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 188 mellette ellene tartózkodás elvetve. 188-nál tartunk tehát. 189 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 196 nem, a 189-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 180, 196 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 206-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Nem. 216. Ezt nem vonták vissza, bár így jelöli a szöveg, szavazunk a 216-ról mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig lépjünk tovább a 226-hoz. mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 228 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 232 és 233 együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 234 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 286 mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 287 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 287-et ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Három tizenegy mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3.16 nem a 3.11-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 316 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Háromszázhuszonöt. Ezt is úgy jelzi a szöveg, hogy visszavonták, de nem. Mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Elektronikusan 3.25. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő 339 mellett ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük a preambulumot. Egyes módosító. Nem, ez oka fogyott. Az ötös miatt. Ötös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizik a 36-ost elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. négyes mellette nem, elnézést kér az elnök. 40-41 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46 mellette... Hát, ah, what, what it again? They are the same. Együtt szavazunk ezekről, hiszen azonos tartalmúak. 49 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 50. 50 mellette ellene. Én csak azt tudom, hogy volt néhány utolsó pillanatban történt módosítás, de a 44-es módosítóval valami gond van. Ugyanis itt az szerepel, hogy ha 44-est elfogadjuk, akkor az ö, kiesik, tehát ez nekem egy 22-es csapdájának tűnik, legalábbis az én szavazó szavazólistámon ez szerepel. Tehát a 44-essel kapcsolatban van egy ö, megjegyzés, ami nem helyes, és a 43-assal is ez a helyzet, az kiesett végül? False, yeah. 43 false. A 43-as kiesik, a 44-esről pedig szavazzunk, tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, ebben nem vagyok biztos. Ellenőrizzük, 49-es. 49, 49-es, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan az 50-es módosított, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő kiesik, ha jól láttam. 57-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük az 57-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 58-as mellette, 56-os mellette eh, tartózkodás elutasítva. Az 58-as kiesett. Nem, akkor szavazzunk 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. es és az azt követőek eh, kiestek, ugye? Ugyanez a helyzet a 337-essel is. Kiesett. Nem, mondja az elnök, akkor szavazzunk. 337-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Hogyan szavaztak a liberálisok? Nem láttam. Rendben, akkor ellenőrizzük a 337-est. What Lezárom a szavazást. Elfogadva. 65-ös kiesett. A 65-ös azt gondolom, hogy kiesett. 231 es 231-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os és 67-es, illetve 68-69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es kiesett. 88-as Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 72-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 72-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 230-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as és 81-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Ez a módosított bizottsági javaslatról szól, ez a záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24 mellette, 6 ellene, nem volt tartózkodás. Szavazunk a jogszabály tervezet, jogszabály elsfoglási tervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugyanaz az eredmény 24 mellette, 6 ellene nem volt tartózkodás. Gratulálunk az előadónak! Az előadó mit javasol következő lépésként? Azt szeretném, ha lehetőleg hamarabb a plenáris elé kerülne ez a dokumentum, hogy tömörebb és egyértelmű válláspontunk legyen, amikor a bizottsággal kell szembenéznünk. Rendben, a tárgyalások megkezdéséhez a következő határozatot kell elfogadnunk. Nem szeretném megnyitni a tárgyalásokat, mondja az előadó. Nem, nem a plenáris előtt akarok tárgyalni. Azt hiszem, ezt mindannyian értjük. Nagyon sokan vannak a termen kívül, akiknek van ezzel kapcsolatban véleményük, és szeretném először a plenáris elé vinni ezt. Rendben, a szavazásnak vége, köszönöm. Next slide.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 Megkérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, aki pedig elhagyja a termet, az a lehető leghamarabb és a legnagyobb csendben tegye ezt.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 I never seen it. <laughs> Okay. So Delegation to India is item 24. Yes. Ah, it's next. Okay, okay, okay. So it is right. Yeah, no, no, now we have 22. No, oh, only two items. Oh. They are very brief. Okay. okay. okay. Sorry. No, no problem. Okay. Shall we move on? Akkor folytassuk is tovább. 22-es napirendi pont, makroszintű pénzügyi támogatás a tunéziai köztársaságnak. A bizottság egy olyan javaslattal érkezett hozzánk, hogy nyújtsunk pénzügyi segítséget Tunéziának. Ez egy nagyon egyszerű eset, ugyanis a tanácsal egy keret megállapodást kötöttünk ezzel kapcsolatban, tehát csak egy szabványt, szabványos dokumentumot kell jóvá hagyni a bizottság döntése értelmében. Előadóként én csak néhány módosítót nyújtottam be, hogy a szövegezés összhangban legyen a keret megállapodással, tehát itt semmilyen nehézség nem merült fel. De közben a tanács megkeresett engem azzal, hogy az összeget emeljük meg. Én azt feleltem nekik, hogy a parlament csak akkor tudja elfogadni ezt a javaslatot, hogyha azt még a jelenlegi ciklusban elfogadjuk, tehát hogyha ezt nem nehezíti meg az összeg megemelése. Tehát a frakciókkal is megbeszéltem ezt a témát, és ők támogatják ezt a javaslatot. A parlament költségvetési szakbizottságával is összeültem ezügyben, ők is együttműködően léptek fel, és nyitottnak mutatkoztak. És az ő állásfoglalásuk nyitva hagyta az összeg kérdését. Tehát én a következőben állapodtam meg a tanácsal és a bizottsággal. Ők mai határidővel írásban fognak kérelmet benyújtani, tehát mindkét intézmény kérni fogja az összeg növelését. A Költségvetési Szakbizottság ennek zöld utat fog adni, ezután én benyújtom a módosítót, és természetesen a meghatározott időkereten belül, tehát még a jelenlegi ciklus alatt el kell majd ezt fogadni. Azt hiszem, ez egy jó kompromisszum. a főbb célunkat ez nem sodorja veszélybe. És a két másik intézmény, a tanács és a bizottság is egyetért abban, hogy az összeget növeljük, és ebben az esetben mi sem mondhatunk nemet. Még nem kaptam meg az írásos kérelmet a tanástól és a bizottságtól, ezt várom most. És azt ígérték, hogy ma délutánig elküldik. Most megnyitom az ezzel kapcsolatos vitát. Nora Berra az árnyék előadómban néppártból. Parancsoljon! Tudom, hogy ott van. Rövidlátó vagyok, de azért ennyire nem. Elnök úr, először is üdvözlöm a bizottságnak ezt a kezdeményezését. Ez egy gazdasági szükségszerűségre ad választ. De ugyanakkor egy politikai és demokratikus elkötelezettségünknek is eleget tesz, hiszen egy mélységes politikai változás zajlik jelenleg Tunéziában, és a polgárok bátorságának köszönhetően már három éve zajlik ez a folyamat, és most ez egy új szakaszába lépett, két hatalmas demokratikus előrelépés történt, egy új alkotmányozó gyűlés ült össze. Hallottam már arról is beszélni, hogy a polgárok közti egyenlőséget bevezetik az alkotmányba, illetve a nők és férfiak a törvény előtt is egyenlőek lesznek mindenféle megkülönböztetés nélkül. Az arab világban ez lesz az első ilyen eset, és ezért ezt szeretném kiemelni. Ezen kívül a hit és meggyőződés szabadsága is bekerül majd az alkotmányba, és ezáltal Tunézia végleg hátat fordít a sariának. Tehát előre halad Tunézia a demokrácia és a jogállam útján, de a politikai stabilizáció csak akkor történhet meg, hogyha nem túlságosan nehéz a gazdasági helyzet. A politikai problémák és az erőszak a gazdaságot is alássa, ezért a makroszintű pénzügyi támogatás nagyon fontos a demokrácia szempontjából is. Az Európai Unió 2012. novemberében az társadalási tanács keretében vállalta, hogy támogatást nyújt a demokratikus átalakuláshoz. Tunézia egyre inkább bekapcsolódik majd a belső piac tevékenységébe, és Ma pedig semmilyen kétségünk nincs azzal kapcsolatban, hogy támogatást kell nyújtani Tunéziának. Üdvözlöm az elnök úrnak a javaslatát is, ami arra vonatkozott, hogy emeljük meg ennek a támogatásnak az összegét. Hiszen nagyon fontos, hogy a tanács is írásban fordul hozzánk ebben az értelemben. Ennek a támogatásnak a formáját illetően a bizottság azt javasolja, hogy kizárólag kölcsönt nyújtsunk. Ebben az esetben intézményközi eljárásra van szükség, de a bizottság úgy is dönthet, hogy támogatást nyújt, tehát vissza nem térítendő támogatást. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert Grúzia esetében például úgy döntöttünk, hogy a támogatás 70%-át később sem kérjük vissza. Ez hozzájárul Grúzia fejlődéséhez, és az ő esetük körülbelül ugyanolyan, mint Tunéziáé, tehát úgy gondolom, hogy segélyformájában is nyújthatnánk ezt a támogatást Tunéziának. Ennyit szerettem volna hozzátenni a vitához, és üdvözlöm ezt a folyamatot, amit most elindult. Köszönjük! A következő, Netim Nezek, az ADE részéről. Köszönöm, elnök úr, Mario Deszernes árnyék előadó nincs itt, ezért most én fogom az ő álláspontját helyette elmondani. A politikai átalakuláshoz többféle támogatást is nyújtunk, illetve a társadalmi és gazdasági fejlődést is többféleképpen támogatjuk Tunéziában. Itt társadalmi és politikai reformok zajlanak, illetve igen összetett és ingatag a gazdasági helyzet is. Ezért fontos, hogy segítsünk Tunéziának egy stabil makrogazdasági helyzet kialakításában. A fenntartható fizetési mérleg és a stabil költségvetés érdekében. Ezt az IMF-fel egyetértésben tesszük. A politikai és gazdasági támogatás az Európai Unió eh, részéről megerősíti a kormány elkötelezettségét a reformok mellett, és ez közelebbi, közelebbre vonhatja a kapcsolatokat az Unióval is. Ez a program eh, pozitív eh, jelet, üzenetet küldhet a régió más országainak is, hiszen olyan országról van szó, amely gazdasági nehézségek közepette lép a politikai átalakítás útjára. Az Európai Unió dél-mediterrán stratégiájába is illeszkedik mindez. Annak érdekében, hogy az eredmények fenntarthatóak legyenek, és hogy hatékonyan tudjunk fellépni, fontos a helyszínen szerzett tapasztalatokat is begyűjteni, bár ez időnként bonyolultabb lehet, mint máskor. Fontos, hogy továbbra is magas szinten elköteleződjünk Tunézia mellett, és azt hiszem, hogy a pénzügyi támogatás késleltetése szembe menne a vállalásainkkal és azokkal az erőfeszítéseinkkel, amelyekkel integrálni próbáljuk ezt az országot. Tehát elvben én támogatom, hogy megemeljük a makroszintű támogatás összegét, feltéve, hogyha ez nem késlelteti a, annak a Tunézia számára való eljuttatását. Köszönöm. Köszönjük. Az ICR részéről Zahradi kolléga. Uh, no, no substantial remarks. Nincsen lényegi hozzászólásom, elnök úr, ilyen röviden tudtam hozzászólni. A zöldek részéről Sky Keller. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sokan dicsérték már Tunéziát, és azt, hogy milyen reformokat valósított meg ez az ország. De itt valójában ez a kérdés, hogy mivel járulunk hozzá ezzel a makroszintű támogatással. Elfben én ezt nem ellenzem, de figyelnünk kellene arra, hogy ne adósítsunk el egy újabb országot lehet, hogy egy ilyen adósságcsapdából soha nem szabadulnának ki. Tehát meg kell fontolnunk, hogy milyen módozatokat kínálunk fel. Hogyha ezt kölcsön formájában nyújtjuk, akkor nem tudom, hogy ez mennyivel járul majd hozzá azokhoz a pozitív reformokhoz, amiket most Tunéziában látunk. Lehet, hogy más lehetőségeket is meg kellene fontolnunk, hiszen nem terhelhetjük meg a gazdaságokat ekkora adóssággal. Nagy összegről van szó egy kicsi ország számára. Tehát lehet, hogy a politikai üzenetet másképp is el lehetne küldeni. Meg kellene vizsgálni, hogy mekkora hatást tudunk kiváltani ezzel az összeggel. Lényeges lenne, hogy a helyszínen is megváltozzanak, jobbra forduljanak a dolgok. Tehát ne csak azzal foglalkozzunk, hogy milyen szimpatikus ez az ország, adjunk nekik pénzt, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy valójában tudunk-e javítani a helyzeten. Paul Murphy. Köszönöm. Azt hiszem, visszagondolva arra, hogy a múltban hogyan támogattuk ezeket az országokat, és még Ben Ali diktatúrája alatt is tettük ezt. Nagyon figyelnünk kell arra, hogy milyen érdekek játszanak itt szerepet. Az a lényeg, hogy itt nem ingyen pénzről van szó, a javaslatból egyértelműen látszik, hogy vannak feltételei a támogatásnak. Az IMF keretein belül felülvizsgálatokat fognak végezni, és konkrét strukturális reformokat kell végrehajtaniuk. Az együttműködési megállapodásban legalábbis ez szerepel. A bizottság nem kötött ilyen megállapodást Tunéziával. Tehát nem tudjuk ezt elemezni, nem tudjuk megvitatni, és szerintem ez már önmagában is hihetetlen de aztán, ha megnézzük az IMF programját, abban az állami ilyenkor szokásos, tehát egy neoliberális eh, receptet, eh, költségvetési konszolidációt eh, ajánlanának, és az adók emelését szorgalmazzák, ami a közemberekre nehezedne, a dolgozókra és a, a gazdákra, és az úgynevezett támogatási reform pedig azt jelenti, hogy emelkednének az áramárak, és így lehetne elérni a tervezett megtakarításokat. Ezek az intézkedések együtt tiltakozásokat váltottak ki január elején, és amennyire tudom, ezeket azok is támogatták, akik a forradalmat kirobbantották. A bérekkel kapcsolatos törvény pedig az IMF megállapodás értelmében inkább lefelé módosítaná a béreket, mint fölfelé. Tehát az uniónak az lenne a célja, hogy ne adjon hozzá még több terhet a neoliberális recepthez, ami nem érdeke a tunéziai polgároknak sem. Körülbelül másfél évvel ezelőtt fogadott el egy állásfoglalást a parlament arról, hogy az észak-afrikai és közelkeleti országok adósságait elengedi, mivel azokat diktatórikus kormányok vették magukra. Tunézia esetében tehát ezt is meg kell vizsgálni. És megkérdezném a bizottságot, hogy eljárási szempontból mennyire demokratikus az, hogy még nem ismerjük azt a megállapodást, ami a feltétele ennek a támogatásnak. Másodszor pedig szeretnénk tudni, hogy milyen tartalmú tárgyalásokat folytat a bizottság Tunéziával. Köszönöm. Köszönjük. A bizottság részéről Zajden asszony következik. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, uh, sorry, not Mrs. Zajdel. Tehát akkor nem Mrs. Zajder fog beszélni? A, akkor ez a következő napi rendi ponthoz tartozik. Tempra. Yes. Tempra uh, úr, csak a jegyzőkönyv kedvéért ezt ki kellett javítanom. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megjegyezni először is, hogy a bizottság természetesen támogatja azokat a módosítókat, amelyeket az előadó javasol. És ezek még inkább összhangba hozzák a mi szövegünket. A Kirgiz köztársaság és Jordániával kapcsolatos szövegekkel. Az az elképzelés pedig, amit a tanács javasolt, tehát az, hogy 300-ra emeljük a támogatás összegét, a bizottság részéről ez egy jó gazdasági és politikai szempontból is indokolható döntés. Tunéziában továbbra is kritikus a helyzet, nagyon magas a költségvetés és a folyófizetési mérleg deficitje. A GDP 9%-át közelíti ez, az IMF programban tervezetni jóval magasabb. És az alacsony növekedés pedig a már egyébként is nehézkes politikai átalakulást még inkább veszélyeztetheti. Az új technokrata kormány kinevezése küszöbön áll, és nekik az lenne a feladatuk, hogy a szükséges reformokat végrehajtsák az IMF program keretében. És azt gondoljuk, nagyon jó üzenet lenne az a gesztus, hogy növeljük a támogatás összegét. Az Európai Bizottság szerint ez teljes mértékben kezelhető összeg. Két év alatt csak 4,5 millió euró különbséget jelentene ez, ezt könnyen meg tudjuk oldani. A francia képviselő felvetésére pedig azt mondanám, hogy az ex ante értékelés egyes elemei alapján ez megmagyarázható. Sajnos Tunézia nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyeknek köszönhetően segélyt kaphatna, de az egyik képviselő említette azt is, hogy az államadóság viszonylag alacsony, és tekintve azokat a kritériumokat, amelyeket más világszintű intézmények is használnak, az IMF és a Világbank esetében sem férhet hozzá Tunézia a segélyforrásokhoz. Tehát ennek a módszertannak alapján, illetve abban a szellemiségben, hogy inkább kölcsönöket alkalmazzunk, az a parlament egyetértésével is találkozott. Tehát ezért döntöttünk a kölcsön folyósítása mellett. Ami a többi hozzászólást illeti, az együttműködési megállapodás is emlegették. Természetesen lesznek feltételek, természetesen lesz egy ezeket összefoglaló megállapodás, de a makroszintű támogatások úgy szoktak működni, hogy először a parlamentnek és a tanácsnak jóvá kell hagynia, a támogatás odaítélését, még mielőtt aláírhatnánk az erről szóló megállapodást. Természetesen készül majd erről egy dokumentum, és a támogatásnak az lesz a feltétele, hogy ebben a megállapodásban szereplő követelményeknek megfeleljen az ország. Egy gazdasági program is szerepel a feltételek között, de például a közpénzek kezelése, az adóreform, a szociális társadalombiztonsági háló kiszélesítése különösen a leginkább rászoruló háztartások számára, illetve a költségvetési szempontból igen szükséges árkiigazítás, valamint azok a kereskedelmi és beruházási intézkedések, amelyek ahhoz kellenek, hogy szorosabbra tudjuk fűzni a kapcsolatokat az Európai Unióval. Ami pedig az eladósodottságot illeti, Igaz, hogy ez növelni az eladósodottságot, de ahogy mondtam, Tunézia adóssága viszonylag kezelhető mértékű. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy a, a javaslat kezelhető és észszerű. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Köszönjük. Hát egyértelmű, hogy erős a támogatás, és meg lesz a hozzájárulás a makroszintű pénzügyi támogatás témájában Tunéziának, és nagyon időszerű is. Time for amendments uh, next Thursday at noon. Módosítók benyújtásának határideje jövő itt dél. A tanács egyébként azt kérte, hogy a határidőt toljuk ki holnapig. Tehát nyilván ez vonatkozik majd a bizottságra is. 23-as napi rendi ponttal folytatjuk. Az Európai Unió és Ausztrália, Brazília, Kanada, Hongkong, India és Japán között a szolgáltatások kereskedelméről szóló GATS egyezmény cikke alapján Bulgária és Románia jegyzékeny szereplő kötelezettségvállalóknak, vállalásoknak a csatlakozás után történő módosítására Tulajdonképpen a GATS egyezmény szolgál itt alapul a jelentéstevő, Zahradil képviselőtársunk, akinek meg is adom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Ön is elmondta, gyakorlatilag minden fontosat elmondott már ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban. Románia és Bulgária, amelyek eh, a WTO-hoz csatlakoztak már az EU csatlakozást megelőzően, és ennek kapcsán az EU-nak a eh, szolgáltatások terén módosítania kellett a kötelezettség vállalásait eh, a GATS vonatkozó egyezménye kontextusában nyilván Bulgária és Románia kötelezettségvállalásait összhangba kellett hozni a piacra jutási feltételekkel és előírásokkal. Ennek érdekében a WTO tagoknak ugyanazt az elkötelezettséget kell ö, ígérni Bulgáriának és Romániának, mint a többi országnak, elsősorban távközlési szolgáltatások területén, és harmadik országok tekintetében a biztosítási ágazat, illetve egyéb területen hozzáférést kell, hogy biztosítson a piacaihoz. Ezért fordulunk most a szakbizottsághoz, hogy járuljon hozzá ehhez a megállapodáshoz. Néppárt részéről Sztásnyi úr fog árnyékjelentéstevőként hozzászólni. Köszönöm szépen, hát ahogyan már elhangzott, ez egy nagyon technikai jellegű megállapodás, nagyon fontos megállapodás, amely igen hasonlatos ahhoz, amelyet valamikor 2007-ben írtak alá, amikor reflektált 12 ország arra, hogy 25 tagúvá bővül az Európai Unió. Bulgária és Románia, amikor csatlakozott, korlátozásokat nem tartottak fenn, mivel tudják, hogy egy másik országnak jogában áll lépéseket foganatosítani. Tudjuk, hogy eredetileg nyolc ország volt, közöttük Mexikó és Kína, mely két ország egyébként készül, később visszavonta az indítványát, és ezért maradt Ausztráliában azért a Kanada, Hongkong, India és Japán, amelyek a korlátozásokat fenntartják Romániával és Bulgáriával kapcsolatban. Éppen ezért azt gondolom, hogy méltányos és teljesen világos is, éppen ezért én a magam részéről és a saját frakcióm is úgy látja, hogy érdemes egyetétésünket kinyilatkoztatnunk. Bert Lange, köszönöm szépen, elnök úr. Igen, hát a 21-es cikk alapján a GATS tagok követelhetnek tárgyalásokat, amennyiben vannak változások, módosítások, és Románia és Bulgária csatlakozásával itt vannak ezek a módosítások. Ahogyan elhangzott, hat ország követelte a módosításokat, és hát időközben lezárásra is kerültek a tárgyalások, Elsősorban ugye itt a biztosítási ágazatban történtek változások, mert megvan a piaci hozzáférés most már a két említett országra vonatkozóan is. Én azt gondolom, hogy ez jó megoldás, és tudjuk támogatni a jelentéstevő javaslatát, hogy megadjuk a hozzájárulásunkat, ahogy itt el is hangzott a jelentéstevőtől. Nyilván ennek politikai oka is van, mert a szakbizottság a WTO szabályokat ezáltal is elfogadja, magáinak vallja, és a multilaterális megállapodásokkal tulajdonképpen erősíteni kívánja. Valóban fontos lenne, hogy ezt gyorsan végrehajtsuk, különös tekintettel arra is, hogy kezdődnek a tárgyalások a szolgáltatási szektora vonatkozó TISA megállapodás tárgyában. Ezért nagyon fontos, hogy a GATS kötelezettségeinket frissítsük. Sors kutás nagyon világosan értésemre adta ezt, amely, aki sajnos nem lehet ma itt, mert Romániában van feladata. Köszönjük, mondja az elnök, most a bizottság kap szót. Zájdel asszony. Köszönöm szépen. Ahogyan már elhangzott, tényleg egy nagyon technikai jellegű megállapodásról van szó. Azt az eljárás reflektálja, amelyet a VTO írt elő. A tárgyalások már lezárásra kerültek néhány évvel ezelőtt, eljárási problémáink voltak az aláírással, de most készen állunk arra, hogy aláírjuk a megállapodást, úgyhogy nagyon üdvözöljük ezt a jóváhagyást, a hozzájárulást. Bármilyen záró megjegyzés a raportőr részéről nem nincsen. Köszönöm, elnök úr. Jó, akkor módosítok benyújtásának határideje jövő péntek, déli 12 óra. És eh, ebben a szakbizottságban jövő alkalommal, februárban a következő ülésünkön lesz szavazás. Akkor a küldöttség Indiába a következő napi rendi pont. A delegáció vezetője fogja a beszámolót prezentálni, Pavel Zalewski, aki ennek a bizottságnak az al elnöke, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Nagyon röviden az eredményekről szeretnék beszámolni, az indiai delegáció utazásának eredményeit. Először is, ugye múlt év őszén pár hónappal ezelőtt jártunk ott. A látogatásnak az elsődleges céma az volt, hogy az indiai kormányról első kézből kapjunk információkat, ide sorolom még a parlamenti képviselőket, a gazdasági szereplőket, illetve a civil társadalom résztvevőit, képviselőit. A politikai megállapodáshoz még azért hiányoznak bizonyos elemek az EU és India közötti kereskedelmi megállapodás megkötéséhez. A tárgyalások a 9. VTO tárgyalási kör eredményeit is megbeszéltük, illetve ennek milyen kihatásai lesznek az indiai kereskedelmi politikára. Sőt, igazából nagyon jó alkalom arra is, hogy a parlament elvárásait is tisztázzuk, hogy mit vár egy ilyen megállapodás megkötésétől, illetve a WTO kontextusában mindezt hogyan értelmezzük. A látogatás alkalmával nem csak a politikai főváros Delhit látogattuk meg, hanem a pénzügyi gazdasági központot is Bombét, amely egyébként Punában tart fönt egy nagyon fontos központot, ahol autókat gyártanak. Lényeges volt látnunk ezt a helyet is, mert egy vezető indiai és európai autógyártót, vállalatot látogattunk meg, ahol nagyon sok kihívást láttunk, és a válság jegyei is megmutatkoztak. Delhiben nagyon hosszas, nagyon élénk vitát tudtunk folytatni a kereskedelmi bizottsággal az, Európa, az indiai parlamenten belül. Ez a loksábra egyébként. Az indiai parlamentnek csak konzultatív szerepe van a kereskedelmi politikát illetően, de az eszmecserével jobban megértettük az agályokat az indiaiak részéről, különös tekintettel a szabadkereskedelmi megállapodásra, amit az EU-val kötnének. A találkozó során néhány dolgot tisztázni tudtunk, gondolok itt az FTA-ra, illetve hát az európai kereskedelmi politikára. Párbeszédet folytathattunk a képviselőkkel, említettem már az NGO-kat, és láthattuk, hogy mennyire aktív szerepet vállal a civil társadalom Indiában. Nagyon fontos témákról van, volt szó, a gyermekmunka, a szellemi tulajdonjogok védelme, az élelmiszerbiztonság többek között, ezek mind a napi rendünkön szerepeltek a tárgyalások alatt. És mivel sajtótájékoztatót is, is tartottunk, széles körben ismerté vált a látogatásunk. Mumbai-ban az európai vállalkozások képviselőivel is találkoztunk, a többi gazdasági szereplővel, és velük is átbeszéltük az általános hatásait egy várható FTA-nak. Úgy tűnik egyébként, hogy nagyon óvatos a megközelítés az indiaiak részéről, tekintettel erre a megállapodásra, mert a textil ágazat nem nagyon bizakodó ezzel kapcsolatban. Beszéltünk az gyógyszerekhez való hozzáférésről is. A parlament nagyon proaktíven nyomon követte ezt az ágazatot a tárgyalások során, és úgy tűnik a tárgyalásokból, hogy az információk Szerencsére mind az INTA, mind pedig az indiai részféről megfelelő figyelmet kap. Sajnos az a helyzet azonban, hogy az átláthatóság elég alacsony Indiában, mert az EU nincs eléggé jelen, és az Európai Parlament szerepe sem talált nagyon nagy megértésre, sem a politikai, sem a gazdasági elit körében Európában. Látogatásunkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy a India jobban érti most már, hogy regionális megállapodást kíván kötni az FTA-ról Indiával. Több mint hat éve tárgyaljuk most már ezeket a fejezeteket, de az is világosá vált számunkra, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy politikai megállapodást tudunk megkötni az idei parlamenti választásokat megelőzően májusban. A kormányzó pártok, egy koalíció elvetette a fontos állami választásokat, és a kormány hát jelen helyzetben tulajdonképpen egyfajta béna kacsas szerepben nem nagyon tud kilépni a megkötésekből. Meg kell várnunk a májusi választások eredményét, hiszen ezeknek hatása lehet az EU-ban az EU-val kötendő megállapodásra is, de, mint ahogy mondtam, meg kell várnunk az eredményeket. Köszönöm szépen, Maria Vadielnek adok szót, aki a delegációnak ugyan nem tagja, de India témájában jelentéstevő. Köszönöm szépen, teljesen egyetértek ezzel a részletes magyarázattal, amit hallottunk a delegáció munkájával kapcsolatosan. Három-négy gondolatot szeretnék még hozzáfűzni. Hogyha visszaemlékeznek, értékeltük, hogy mennyire hasznos ennek az indiai látogatásnak a megszervezése, különösen az idei választások miatt Indiában is, és a parlamenti választásokra is nálunk is sor kerül. És azért döntöttünk úgy, hogy elmegyünk, hogy fenntartsuk ezt a lendületet, ezt az érdeklődést a közös munka folytatása iránt. Úgy gondolom, hogy ez egy jó kiindulási pont, a jó indulat is megvan, és nagyon jó volna, hogyha az választások előtt megszületne ez a megállapodás. Azt is mondtuk, és megállapítottuk, hogy szükség van arra, hogy a már elért eredményeket megőrizzük, már ami a tárgyalások időpontjaig elért eredményeket illeti. Az Unió a stratégiai kereskedelmi ügyekben továbbra is elkötelezett, persze még vannak nyitott kérdések, hogy mindkét oldal ambícióit teljesíteni tudjuk. Aztán van még egy kérdés, amivel kapcsolatosan még munkára van szükség. Javítani kell a tájékoztatást India részéről az érdekeltek irányába. Gondolok a médiákra, a vállalkozásokra, a civil szervezetekre, és ebben a parlamentnek is szerepe lehet, hiszen nem igazán tudta a közvélemény sem, illetve egyik fél sem, hogy tulajdonképpen milyen kérdések forognak kockán ebben a kockán ebben a tárgyalásban. Tehát úgy gondolom, hogy jó munkát végzettünk, és sikerült az úgynevezett vörös vonalakat tiszteletben tartani, és várjuk a következő indiai kormányzat felállását, illetve a következő bizottság összeállását, hogy aztán ennek jó vége legyen. Köszönöm. Maybe. Hát remélhetőleg happy ending lesz. Köszönöm szépen ezt a beszámolót az indiai látogatásról. A bizottság kíván-e bármit hozzáfűzni Indiával folytatott tárgyalások ügyében? Parancsoljon, a nevét kérem mondja el a jegyzőkönyvhez is. Ez Uh, just uh, would like to under Szeretném aláhúzni, hogy nagyon üdvözöljük az Európai Parlament érdeklődését az EU-India közötti kereskedelmi kapcsolatokban. Nagyon lényeges volt a uh, látogatás. Azt gondolom, hogy a láthatósága az EU-nak és a parlamentnek nagyon fontos, és azt, hogy mindenki megértse, hogy milyen fontos grémiumok játszanak szerepet itt a kereskedelmi politika alakításában. Azt is tudjuk, hogy április-májusban választások lesznek Indiában, és hogy a politikai fókusz nyilván most erre koncentrálódik. Várjuk az új kormány felállását, és azt, hogy folytathassuk a szabadkereskedelmi megállapodásról a, a tárgyalásokat Indiával. Hát remélhetőleg így lesz, mondja az elnök. 25-ös napirendi pont a megfigyelő csoportok tevékenysége. Korea asszony a jelentéstevő néppárt részéről. Indiával és Csillével való megállapodásunk modernizálása a téma. Múlt héten Strasbourgban is volt szó erről. Az amerikai monitoring csoport is tartott egy ülést, és tájékoztatást is kaptunk az ENSZ főképviselőjétől a decemberi tárgyalási fordulóról. Mivel én vagyok a jelentéstevő, elbeszámolnék az új rendszerről, amelyben megállapodtunk a bizottsággal. Ez arról szól, hogy minden egyes forduló előtt, illetve az után összeülnénk, és azt gondolom, hogy ez a rendszer, ez a szeszmecsere rendszer nagyon jól működik a bizottsággal. Azt a tájékoztatást kaptuk. hogy az ENSZ és az USA közötti különbségek tulajdonképpen lassan-lassan megoldódnak. És te biztos úr, és meg Forman úr között pár héten belül újabb tárgyalási fordulásra, fordulóra kerül szó, sor, és azt gondolom, hogy ezzel tényleg hatékonyan előrébb mozdulhatnak a tárgyalások. A Mahreb megfigyelő csoport december 17-én ült össze a DG Agri vezetése alatt Marokkóval van most egy megállapodás a földrajzi árujelzésekkel kapcsolatban. Raport Cárnes kollégina, aki nincs itt, egyébként az ALDE tagja. Elnézést nem láttam Mariát, ugyanis ott hátul és nem látom. Jó, akkor térjünk vissza Csillére, és akkor állandó jelentéstevőnek, Korányra asszonynak. Elnézést kérek. De... You were hiding before. Szinte elbújik ott hátul, nem? A névtáblája mögött. Presidente, eh, muchas gracias. Köszönöm szépen, és mint elmondta, szeretném arról tájékoztatni, hogy múlt héten egy szóbeli kérdést eh, intéztünk a bizottsághoz az Európai Unió bizonyos társulási szerződésével kapcsolatosan Csillével és Mexikóval. Múlt héten volt Strasbourgban ezzel kapcsolatosan egy egyeztetés, de a követő csoport tagjai is részt vettek ezen. A társulási szerződés megújításával kapcsolatosan szeretnék tehát néhány szót szólni tájékoztatásként. Sikeres volt ez a szerződés 2003. február 1-én lépett hatályba egyébként. A két oldalú kereskedelmet 180%-kal bővítette, és a politikai és kereskedelmi kontextusokat is figyelembe vette, hiszen sok változás történt, amióta aláírták ezt a szerződést, és most sokkal ambiciózusabb megalapodásokról tárgyal Japánnal, az Egyesült Államokkal és Kanadával az Európai Unió A Csendes Óceáni Szövetséggel is eh, tárgyalások folynak. Azt is el szeretném mondani, hogy a kereskedelmi biztos eh, nem vett részt eh, a vitán. A felszólalásában kiemelte a bizottság képviselője, hogy elégedett a megállapodással, és mindkét felett arra hívta fel, hogy mélyítse el a kereskedelmi kapcsolatokat, és a bizottság pozitívan gondolkodott a megújítási javaslatról, amelyet az előző ülésen nyújtottak be 2013. októberében a csilei tárgyalópartnerek. A bizottság és a külügyi szolgálat is pozitívan vélekedik erről. A bizottság úgy gondolta, hogy a szolgáltatások, befektetések, eredetszabályok, közbeszerzések, egészségügyi, növényegészségügyi, illetve fenntarthatósági fejezetekről kellene a megújításban tárgyalni. Egy értékelést is elindított a bizottság a felújítással kapcsolatosan, vagy napra kész kapcsolatosan. Ez 2014-ben kezdődik meg ez a munka. Úgy gondolom, hogy értékes idő vészel, hiszen tavaly a csúcs találkozón és olyan ígéreteket tettünk, amelyeket meg kellett volna szívlelni. A vegyes bizottság eh, ezen a héten ülésezik majd 23-án itt Brüsszelben. Szeretném, hogyha tovább tudnánk lépni ebben az értelemben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, Mexikóról volt szó. A kereskedelmi fejezetekről volt szó a múlt héten Strasbourgban. A szóbeli kérdéssel közösen tárgyaltunk erről, már ami Csillét életi, Erre vonatkozott uh, a szóbeli kérdés. Zsors Kutassa, az előadó nincs itt. Annyit tudok önökkel megosztani, észrevételként, hogy a bizottság nem jelent meg ezen a vitán, illetve Kalász biztos helyettesítette az illetékes biztost. A bizottság arról nyilatkozott, hogy támogatja a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok fejlesztését Mexikóval. Ugyanakkor nyitottak még ennek a modalitása, illetve feltételei és tárgyalást kell folytatni a mexikai féllel ezekről. A közelmúltbeli reformok, mexikai reformok nagyon érdekes perspektívát nyitnak az Európai Unió számára a távközlés és az energia területén. Konzultációk vannak folyamatban a bizottság és a mexikai kormányzat között. Az első ülés októberben volt Brüsszelben, az IPR-rel kapcsolatosan eh, áruk szolgáltatások, tarifák, eh, TDF-ek eh, ilyen kérdéseket vettek napirendre. Februárban lesz a következő találkozó a közbeszerzéssel, a versenyszabályokkal kapcsolatos lesz ez, illetve a TDI-kről, energiabefektetés, fenntartható fejlődés ilyen témakörökben fognak tárgyalni egy közös előretekintő jelentést fog a két fél összeállítani. A bizottság elindítja az értékelést is a jelenlegi kereskedelmi kapcsolatok értékelését az EU és Mexikó között. A társadalmi gazdasági hatásokat vizsgálják, illetve a környezetvédelmi hatásokat. Ez a tanulmány a még fennálló nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályokat is számszerűsíteni kívánja, és figyelembe kívánja venni a társadalmi és környezeti hatásokat is. A bizottság döntése, hogy elindítja-e a tárgyalásokat a három területen elért fejlemények függvénye. A feltáró tárgyalásokról beszéltem már, a közös előretekintő jelentésről, illetve az értékelési tanulmány eredményeiről. A bizottság úgy gondolja, hogy a pénzügyi szolgáltatások fejezetével és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan talán tovább lehetne lépni jogilag kötelező kötelezettségvállalások felé. Szerintem ez nagyon pozitív fejlemény a szobeli kérdés tekintetében. Ezért volt nagyon hasznos ez a szobeli kérdés, friss információkat kaptunk a bizottságtól. A bizottság még nem döntött arról, hogy hogyan kellene tovább lépni. Úgy gondolom, hogy ez észszerű megközelítés. Vagyis, hogy legyen egy feltáró jellegű konzultáció, majd egy közös dokumentumot készítsenek el a jövővel kapcsolatosan, hogy eh, hogyan lehetne továbbfejleszteni Mexikóval a kereskedelmi kapcsolatokat. Ez egy nagyon nyitott megközelítés a kereskedelemmel kapcsolatosan, ugyanúgy, mint Chile esetében, viszont Mex- Mexikó a NAFTA része is, Kanadával lezártuk a tárgyalásokat, most tárgyalunk az Egyesült Államokkal, és ezek a kereskedelmi megállapodások már sokkal ambiciózusabbak, mint eh, amelyet eh, Mexikóval írtunk alá. Tehát, hogyha a NAFTA másik két tagjával le tudjuk zárni ezeket a tárgyalásokat, és sikeresen, akkor logikus, hogy eh, ennek megfelelően módosítani kell majd a Mexikóval kötött szerződést is. Minden esetre a kilátások nagyon kedvezőek. Lesz egy találkozó a mexikói nagykövettel is, és egyetértek azzal, amit Zeleszki kolléga mondott. A nyomonkövető csoportok kiváló kezdeményezései ennek a bizottságnak. Olyan mechanizmust tudtunk kialakítani fókuszpontokkal, amely célzott információt szolgáltat és találkozókat szervez a bizottsággal, az érdekeltekkel, illetve külföldi partnereinkkel. Úgy vélem, hogy ezek a szóbeli kérdések is azt bizonyítják, hogy ez nagyon pozitív lépés volt, hogy bevontók a szakbizottság szakértőit ebbe a munkába, hiszen meglehetősen jól tájékozottak a kollégák ezekben az ügyekben. A bizottságot kérdezem, hogy van-e hozzáfűzni valója, úgy látom, hogy nincsen. Köszönöm szépen. Ebben az esetben Tájvára térhetünk. Volt decemberben, december 16-án egy informális találkozó az Európai Unió és a tajvani kereskedelmi kamara között. Az állandó jelentéstevőnk eh, Pruszt úr, de úgy látom, hogy eh, nincsen most jelen. Ezzel lezárom a mai ülést. A következő ülésünk februárban lesz. Lassan lejár az öt éves ciklusunk ebben a parlamentben. Köszönöm szépen!